Dear colleagues. Kedves kollégák. Subcommittee of the will be... Üdvözlöm Önöket az ülésünkön. Megkezdjük a megbeszélésünket. A tolmácsolást illetően el tudom mondani, hogy néhány nyelven nem kaphatnak tolmácsolást. Dánul, finnül, lettül, máltaiul és szlovénul. Ma ez az utolsó ülésünk a svéd soros elnökség alatt. Ha napi rendet illetve nincs és ezt elfogadottnak minősítem. Köszönöm! Kedves kollégák! Olof Skugot köszönhetjük itt. Ő a svéd elnökséget képviseli, és az Európai Biztonság és Védelmi Politika a CFSP eredményét ismerteti. Az elmúlt hat hónapos eredményeket, mielőtt átadom neki a szót, köszönetet szeretnék mondani az Albizottság részéről, a kitűnő el- együttműködésért az elmúlt hat hónap során. A Lisszaboni szerződés életbelépésével az új CFSP ösztönzőket kap, és az EU több intézkedési területet léphet. Brüsszelbe december 7-én és 8-án külügyminisztere csúcsot tartottak, az Altea boszniai programot és az Atalanta szomáliai tengeri operációt illetően. Erről is beszámolót kapunk majd. Szeretném, hogyha beszámolna arról, hogy esetleges szomáliai képviselőket, tisztviselőket képeznénk ki Ashton Báron lesz az EU külügyi képviselője, januárban pedig a spanyol nagykövetet, vagy Ashton Báron által kijelölt új képviselő lesz a közvetítőnk. Úgyhogy most megadnám a szót Skok úrnak. Elnök úr, köszönöm szépen a kedves szavait. hagyd mondjam el, hogy mi is nagyra tartjuk az együttműködést a parlamenttel és az albizottságokkal. köszönöm mindenkinek, aki a Kár Biltel folytatott vita után is itt maradt. Gondolom önök az igazi rajongók és elkötelezettek. Úgyhogy beszámolnék a svéd soros elnökség munkájáról, illetve arról, hogy mi a szomáliai SDP helyzet. Először. Hogy mondjam el, hogy szeptember 7-én, amikor itt jártam, ismertettem az elnökség prioritásait, és pozitív reakciókra találtam, az volt az érzésem ma szeretném tájékoztatni önöket, hogy mit ért el a soros elnökség. Azt hiszem elmondhatom, hogy eléggé büszkék lehetünk az eredményekre. Láthatják majd, és erről beszámoltam a múltkor is, hogy nem volt szándékunk azt, hogy új, nagy presztízsű kezdeményezéseket tegyünk, inkább leltárt szeretünk volna készíteni, mind a katonai, mind a polgári oldali műveletek hiányosságairól. És nem voltak ennél ambiciózusabb terveink. A polgári oldalt illetően az volt a célkitűzésünk, hogy a legnagyobb missziókat sújtó betegségekre találjunk orvosságot, illetve a jövőbeni lehetséges missziókat is megvizsgáljuk. Együttműködtünk a tagállamokkal és az intézményekkel. Katonai oldalról négy célkitűzésünk volt, és én azt hiszem elmondhatom, hogy elég fontos előrehaladást értünk el rövid idő alatt. Hogy mondjam el először, hogy az egyik legfontosabb esemény a Lisszaboni szerződés életbelépése a svéd elnökség alatt. Az elnök úr már utalt rá, hogy leltárt készítettünk az év végén. Véget ért egy korszak. A külügyi politika örökre megváltozik az EU-ban. Bilt úr is mondta, és reménykedünk most, hogy konzisztensebb és összefüggőbb lesz. De természetesen minden attól függ, hogy a főképviselőnek mi a jövőképe, és hogy mi hogy támogatjuk őt. A parlamenttől is függ, hogy a jövő célkitűzéseit kitűzzük. A külpolitikai szolgálat célkitűzéseit alapvető fontossággal meg kell határoznunk, hiszen ettől függ a jövőben az EU külpolitikája. Van azonban egy dolog, amiről szerettem volna beszámolni. A biztonságpolitika nem működhet, ha csak nem vagyunk minnyáján elkötelezettjei. Mind a tagállamok, mint mindenki más részvétele elengedhetetlen az erőforrások előteremtéséhez és a politika megvalósításához. Ezt nem adhatjuk át a főképviselőnek, együtt kell működnie minden tagállamnak. Erőforrásokat és vétó lehetőségeket is fenn kell tartanunk. A svéd soros elnökséget illetően hagy számoljak be az eredményeinkről. Először a civil oldalról, aztán a katonai oldalról, aztán az átfedésekről. És a végén a misszióinkról a szomáliai küldetést is beleértve. A polgári oldal fő tevékenysége az irányvonalak keretében folyt. Tagállamok bizottsági titkárság együttműködtek, hogy kijelöljük ezeket. Az eredmények pedig minket igazoltak. Az egyik a gyors reagálás megvalósítása volt. A CRT a polgári reagálási célokat fejlesztettük, szakértőket vontunk be, és hatékonyabbá tettük a bevetést. Ezek a csapatok a kijelölt erőforrásoknak köszönhetően elérhetők. Orvosok, bírák, rendőrök vesznek benne részt, és gyorsan lehet őket bevetni tényfeltáró missziókra. Ezen kívül állandó raktározási lehetőségeket kerestünk a felszerelés tárolására, hogy gyorsan be lehessen őket venni, illetve gyorsan vissza lehessen őket vonni, ha véget ér egy kiküldetés. Raktárakat állítottunk fel az EU rendőri bevetésekre Boszniában is, ez 2010. januárjában kezdődik. A finanszírozást illetően előkészítő intézkedéseket tettünk egy költségvetési sorra, előkészítő finanszírozást vezetünk be képzésre és missziókra, Novemberben a tanács ezt előirányozta, és a bizottság rábólintott. A gyors beszerzést illetően úgynevezett keretszerződéseket valósítunk meg, hogy gyorsabb beszerzési folyamatokat támogassunk, például kockázatbiztosítás, telekommunikáció, információs technológia, szoftverek és járművek beszerzése. Ami az elképzeléseket illeti, új rendőri koncepciót vezettünk be az múlt tapasztalatai alapján. Sok munkát végeztünk a tagállamokkal a nemzeti erőfeszítésre alapozva a polgári ö, személyzet bevetésére. Itt nemzeti stratégiák vannak, egyes EU tagországok előrébb tartanak, mint mások. Minden esetre a tapasztalatokat meg kell osztani, és sikerült proaktívabb nemzeti stratégiát megvalósítani, hiszen polgári oldalon nagyobb erőkre volt szükség. A önök államaival kérem állománál érjék el, hogy megfelelő szakképzettségű személyzettel vegyenek részt a munkában. Kész vagyok erre hogy megbeszéljem, hiszen polgári oldalon nyilván valóbb a hiány, mint katonai oldalon, ezért néha a egyszerűbb bevetni a katonai oldalt. Nos, a képzésre térnék rá. A bevetés előtti képzésre tettük a hangsúlyt. Itt néhány tagállam elől jár és meg tudja osztani tapasztalatait többiekkel. Nos, összességében a polgári oldalal kapcsolatban a céljainkat alapvetően sikerült elérni, de további erőfeszítések szükségek minden téren. Vannak már kézzelfogható eredmények, de tovább kell haladni. Az EU kicsit jobban áll, most már jobban fel van szerelve, hogy megfeleljen annak a szerepnek, amely a missziók során rávár. Nos, a katonai oldalra térnék rá. Itt három prioritást állapítottunk meg EU-s ö, harcoló egységek először. Itt az eszközök fejlesztés volt az első cél, illetve a harcoló egységeknek a nagyobb rugalmassága. Ez nagyon fontos a válságkezelésben gyorsan kell tudnunk válaszolni. Mint tudják, nem használtuk fel a harcoló egységeinket, úgy gondoljuk, hogy jó a párbeszédet folytatni, amíg csak lehet a kül- és védelmi miniszterek ülés tanácsának ülésén ez a megállapodás győzedelmet, győzedelmeskedett. Lehetőleg rugalmasan kell tudni felhasználni őket, amikor erre sor kerül. Ami a tengeri felügyeletet illeti, Svédország a saját balti tapasztalatát hozta a balti tengeri tapasztalatát. Itt a polgári katonai együttműködés nagyon hasznos, ez költségcsökkentő is. Itt a lehetőségeket az EU felmérte, és a tanács felhívta a bizottságot a tagállamokkal együttműködve, hogy használja azt az úti tervet, amely integrált tengeri felügyeletet valósít meg 2010-ig. Végül pedig az Európai Védelmi A iparral kapcsolatban az elnökség nyitottabb, átláthatóbb piacot kívánt, és egyenlő esélyeket. Itt kezdeményezések történtek, és ősszel a paramétereket próbálták megállapítani. Ezek bonyolult ügyek, de a védelmi miniszterek politikai deklarációt fogadtak el a nyitott, átlátható európai iparágról. Ez komoly alapja a jövőbeni előrelépésnek. Nos, röviden néhány transzfezális kérdésről. Polgári katonai együttműködés először. Itt a fejlesztésre, kapacitásfejlesztésre koncentráltunk. Itt nagyobb koordinációra van szükség a polgári és a katonai eszközök használatában a tagállamok megállapodtak abban, hogy közös megoldásokat kell találni, és megszületik tavasszal egy munkaterv. Vannak olyan területek, logisztika, közlekedés, védelem, ahol a költséghatékonyság érdekében az eszközöket közösen használjuk. A szavahihetőség és a hatékonyság érdekében további lépések is szükségesek voltak, például a nemek közötti esélyegyenlőség biztosítása. További kérdés, ami nagyon fontos, az együttműködés más partnerekkel. Itt aktívan az Afrikai Unióval való együttműködésünket fejlesztettük. Addis Abebába részt vettünk a ozani partnerek megbeszélésén, mint tudják az Afrikai Unió kulcsszerepet játszik, amikor az EU képzést szervez a szomáliai, Szomáliában állomásozó erők számára. Nemrég döntést hoztunk arról, hogy az új Horizon az ENSZ-ben megvalósulhasson. Az ENSZ Alain Leroy-val az ENSZ egyik tisztviselőjével tartottunk megbeszélést, meglátogatott bennünket, és véleményt cseréltünk arról, hogy az EU hogyan segítheti az ENSZ-t, e, és e, milyen együttműködés lehet az EU és az ENSZ között. E, interakció volt többször is, mielőtt kialakítottunk volna az afganisztáni pakisztáni stratégiánkat, erről már korábban szóltam, együttműködtünk Kajd Adevel az ENSZ afganisztáni akciójának vezetőjével, és ő találkozott a külügy és védelmi miniszterekkel. Úgy gondoljuk, hogy előrelépés szükséges, ezért gyakorlati megközelítést alkalmaztunk. Nagyobb a az interakció most már a főképviselőnk és az új NATO főtitkár között. Arra fokozatosan az EU-ba ellátogatott az EU tanácsra, a tanácsülésre novemberben. A cél a helyszínen nagyobb együttműködést biztosítani az EU és a NATO között. Az Atalanta akcióra térnék ki, ott a helyszínen naponta az EU és a NATO tevékenysége találkozik. Végezetül transzverzális kérdésekről szólva, azt hiszem már szóltam, de szeretném újra aláhúzni azt, hogy léptünk előrébb, hogy az EU a mediációban nagyobb szerepet vállaljon. Ez a külpolitikában fontos szerepet tölt be. Így lehet elérni azt, hogy aktívabbak legyünk a globális területen, és itt is sikerült haladni. Kezdeményeztünk párbeszédet azzal kapcsolatban, hogy milyen a kapcsolatunk harmadik felekkel. USA-val, Új-Zélanddal, Csillével, Oroszországgal, a Dominikai Köztársasággal, Norvégiával, Svájccal. Törökországgal. Úgy gondoltuk, hogy nyitott szervezet kell legyünk, amely kész együttműködni másokkal. Így nem csak a hiányokat próbáljuk pótolni, amelyek esetleg eddig léteztek, hanem hogyha vannak további országok, amelyek támogatják a tevékenységünket, akkor ezzel is lehet exportálni, úgy mondjam, és azokat az értékeket, szaktudásunkat, amelyekkel rendelkezünk. Mielőtt befejezném a hozzászólásomat, és várnám a kérdéseket, megjegyzéseket, néhány szó a missziókról, műveletekről. Szerencsénk volt a svéd elnökség, ott nem volt nagy válság, de hát voltak komoly kihívások, például Grúzia Szomália és az Atalantia művelet, amely az egyéves születésnapját tartja ma. Ezek sikeresek, de hát ezek nagy kihívást is jelentenek. Ezt át fogjuk adni a főképviselőnek, Esten asszonynak több ezer férfiról, nőről van szó, akik az EU zászló alatt felelősséget vállalnak. Világosan meg kell határozni ezért a célt. Koszovóban bonyolult a helyzet, de volt szerencsénk is abban, hogy a nagy nehézségeket el tudjuk kerülni. A vandalizmusról azt hiszem, hogy nyáron már volt szó. Egy általános kérdés. Hiányzik a személyzet. Afganisztánnal kapcsolatban erről többször beszéltünk. Nagy erőfeszítéseket tettünk, hogy több rendőri erő legyen némi eredményt sikerült elérni, vagy százal sikerült növelni a az erők létszámát, de a 400 alatt a célunkat nem sikerült elérni. A szomáliai képzésről most az ősszel önökkel folytatunk vitát egy újabb lehetséges misszióról. A tanács novemberről novemberben döntött egy válság kezelő mechanizmusról, ezt Spanyolország vezeti. A döntés nem érinti az, hogy lesz EBV művelet vagy sem. A cél az átmeneti szomáliai kormány erősíteni. tágabb keretbe kell ezt látni. Az afrikai politika, Afrikával szemben követett politika keretében az ENSZ és mások is támogatják a biztonságot. Ott meg kell egyezni az Afrikai Unióval a munkamegosztásról. talán még inkább fontos az, hogy az átmeneti kormány kötelezettséget vállaljon azzal kapcsolatban, hogy a biztonsági ágazatot meg akarják reformálni. Ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy be tudjunk avatkozni. Kérdés, hogy mi lesz, amikor a képzésen része, ők visszatérnek Szomáliába, hogyan lehet biztosítani, hogy lojálisok maradnak az átmeneti kormányhoz, és nem a szélsőséges erőkhöz csatlakoznak, mert akkor rosszat tennénk. Ez tehát nem kockázatmentes, de úgy tűnik számomra, hogy ez egy nagyon értékes vita. Azt hiszem, hogy jól állunk több tagállam vállalta, hogy mindent megtesz a haladás érdekében. Meg kell erősíteni az átmeneti szomáliai kormányt. Ez az EU érdeke is. Elnök úr, sokáig beszéltem. Ha van kérdés, megjegyzés, örömmel várom. Köszönöm szépen, és akkor rögtön lássuk a kérdéseket és a párbeszédet uh, frakciótól. Köszönöm szépen. Mi szocialistánk, mondja Galtieri képviselő úr, nem fogjuk kihasználni a helyzetet, hogy a kollégáink bomba vannak konferencián. Itt az albizottságon belül nagyjából egyeznek a nézetek. Nagykövet úrnak szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon gazdag, teljes beszámolóért. Hát nem is lehetett volna más ez a beszámoló, hiszen ilyen munkát végzett a svéd elnökség és a nagykövet úr ez alatt a fél év alatt. Nagyon sok kérdés merült fel, nem lehet kitérni mindegyikre. De szeretnék néhány ponttal kapcsolatban feltenni kérdéseket. A legérdék, a nagykövetúr által említett legérdekesebb kérdésekkel kapcsolatban. Ami a nemzeti erőknek a képzését illeti polgári akciók számára. Talán ez a legfontosabb. Nagyon örülök annak, amit véltem érteni. Mégpedig annak, hogy ez nemzeti hatáskör, és minden ország specifikusan jár el, de talán a jó gyakorlatot meg lehet osztani. Talán olyan homogénebb mechanizmus lehetne megvalósítani, amely létrehozna egy olyan csoportot, ahol a kompetens személyek vannak. Tehát lenne egy ö, tartalék állomány, európai állomány, amelyet meg tudnánk osztani. Jó lenne, hogyha a képzésnek homogénebb aspektusai lennének. És egy kérdést szeretnék feltenni. Azzal kapcsolatban, hogy a tanács módosítja a határozatát. Úgy gond... Itt a halászati tevékenységre gondolok. Az Atalanta misszióban. Erről már sok vita volt. Az európai halászhajók áldozatai a kalóztámadásoknak. Az Atalanta misszió, erre is van hegyez, kihegyezve, a parlament is felszólított erre hogy az európai halászokat meg kell védeni, hogyha ők a szabályokat betartják. Nos, konkrétan mire megy ez ki? Szeretném jobban megérteni, hogy mi lesz a gyakorlatban az Atalanta műveletben. Még két kérdésem lenne. Olvastam egy nyilatkozatot arról, hogy globális megközelítés szükséges Afganisztánnal kapcsolatban. Ez egy európai tanácsi dokumentumban is szerepel. Az afganisztáni-pakisztáni projekt nagyon ambiciózus, ez tény. De azt hiszem, hogy túl sok kérdés szerepel benne hiányzik a szintézis, amely lehetővé tenni, hogy lehetővé tenni, hogy ezek az intézkedések hatékonyak legyenek. Szeretném tudni, hogy az afganisztáni eh, kapcsolatos eh, nyilatkozat konkrét intézkedésekhez vezet-e? Sikerül-e a jelenlegi eh, missziót átértelmezni. A jelenlegi misszió az EBVB, EBVP keretében. létezik. Talán a választások fényében intézményi változások lehetségesek, többek között az igazságügyben. Még egy megjegyzésem lenne. Szó volt a pénzügyi eszközről, a missziók előkészítésénél. A startup alapról van szó, vagy ez egy új költségvetési ö, sor, amelyet bevezetnek a KKBP-n belül a parlament egyre nagyobb szerepet indikál magának. Ezt nem csak katonai, hanem polgári misszióknál is lehet használni. Kollég Sulier. Köszönöm szépen, Sulier kolléga, parancsoljon. Merci, monsieur. Donc, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem minden EPP képviselő van Bonban, illusztrálom azt, hogy marad itt is. Visszatérve Afganisztánra, mondanám, hogy elmondanám, hogy rendőrök vannak ott, de polgári alkalmazottak is nagyon nehéz biztosítani az otthoni személyzet biztonságát. Amíg a polgári személyeknek a biztonságot nem lehet biztosítani, addig nagyon nehéz lesz találni önkénteseket erre a misszióra. Thank you. Köszönöm, Dáv kolléga, tessék. Uh, President, um... Elnök úr, Nagyon hálás vagyok az elnökségnek, azért a leírásért, amelyet biztosítottak az előrelépéssel kapcsolatban. Egyfajta optimizmust véltem kihallani a prezentációból. És azt hiszem, hogy ennek meg is van a helye akkor, amikor a szerződést sikerült hatályba léptetni, és lapoztunk egyet, és a szerződéssel azt hiszem, hogy a biztonság és védelmi politika növekedéséhez egy keretet tudtunk biztosítani, ide értve a struktúrált állandó együttműködést, illetve az alapcsoport létrehozását. Néhány kérdést szeretnék feltenni az átmenet én megtartjuk az országunkat, az, a kultúránkat és az életmódunkat, ezért harcolunk. A tervben nem gondolkodunk, hogyha megfelelő cselekvéseket oldaláról hányan kerülnek át a külszolgálathoz? Kérdezem, hogy van olyan benyomásuk, hogy az államok köztisztviselőket küldenek majd a, a honvédelmi minisztériumok részéről a külszolgálatba. És milyen minőségre és milyen mennyiségre számíthatunk itt? Másodszorban. Önök szerint van-e ráció abban, hogy legyen külön Védelmi miniszteri tanácsi formáció. Azt hiszem, hogy ez felvethető lenne az FAC vonatkozásában, illetve amikor az álland, a, elválasztják az állandó, illetve külügyi általános ügyeket, illetve a külügyek kérdését. Harmadsorban, hallottunk egy tervről, azt hiszem, hogy egy terv megerősítéséről volt szó. Az ügynökség már gyökeret vett, megerősödött, a szerződés következtében erre lehet számítani, és hogyha az államkincstároknak bizonyítani lehet azt, hogy a védelmi ügynökség, az EDEA az első gyakorlati példa arra, hogy nagyobb költséghatékonyságot lehet elérni azzal, hogy a felelősségi köröket, a feladatokat átruházzuk az EU dimenzió felé. Ha ezt sikerül bizonyítani, azt hiszem, hogy politikai síkon is nagy fegyvertény lesz ez, és eh, egy ilyen első gyakorlati lépés további fontos kiadási területekre is láncreakciót hoz majd. Tehát fontos az, hogy az EDA egy, egy nyilvánvalóan bizonyított sikertörténet kell, hogy legyen. Köszönöm szépen. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagykövet úr, lenne néhány megjegyzésem és kérdésem Afganisztánnal és Szomáliával kapcsolatban. Ami Afganisztánt illeti, itt a rendőri képzést illetően már feltettek egy kérdést. Mi minnyáján tudjuk, hogy három-négy ezer kiképzőre lenne szükség ahhoz, hogy olyan minőségű képzést valósítsanak meg, amire szükségünk van ahhoz, hogy különösen a vidéki körzetekben stabilizáljuk a helyzetet. Most újra megállapíthatjuk, hogy a saját maguk által kitűzött célokat sem sikerült elérniük. Mi, európaiak, akkor honnan tudnánk, hogyan tudnánk mérni, hogy mennyire gondoljuk komolyan ezt az egészet. Egyik misszió követi a másikat, és az olyan mossziókkal sem birkozunk meg, amelyek központi fontosságúak. Hmm, cinikusan tekintünk rá, ha valami nem sikerül, és soha nem valósítunk meg olyan missziót, ami valóban különbséget teremtene. Most már fél éves tavasztalata van. Európa hogyan lehet komolyabb, és ne legyen ilyen felszínes, a saját maga által kitűzött célok elérésében, hiszen így alássa saját magát. Egyébként ez vissza is üt ránk. Második kérdésünk. Szomália. Az Atalanta misszió. A parlamentet egy állásfoglalást és két változtatást kért az egyik a halászat területén, a második pedig a földrajzi kiterjesztés kérdése. Szeretném tudni, hogy a halászatot hogyan akarják bevonni, és a tanács mit gondol a földrajzi kiterjesztésről. És lenne még egy harmadik kérdésem is. A parlament arra is utalt, hogy az illegális halásztat és illegális hulladék szállítás és lerakás ellen is vesszük a harcot Szomáliában. Hogyan működnek együtt az ENSZ alkalmazottaival? Ami a kiképzési kiküldetést illeti, melyik tagállamok állnak készen arra, hogy részt vegyenek ebben? a szomáliai átmeneti kormány hivatalosan is nyilatkozott e ez ügyben. A november végi ENSZ jelentés elvárja-e ezt a kiküldetést, vagy ösztönzi-e? A tanács feljegyezte-e, hogy az elnök, a szomáliai elnök a sária, sária alkalmazásával fenyegette a katonákat, ha tovább árusítják a fegyvereiket, és hogyan lehet ilyen helyzetben stabilitást és békét teremteni, és a tanács tudja-e, hogy az ENSZ utalt rá, hogy 2010-ben Szomáliában humanitárius válság fenyeget, nincsen elég élelmiszer, és most adunk ki pénzt egy ilyen kétséges kiképzési misszióra, mikor az lenne a fő cél, hogy a válságot megakadályozzuk. Köszönöm. Lé Koval. Koval, parancsoljon. Nincs panie ambasadorze, e, będę musiał niestety wyjść, ale zależy mi... Köszönöm Köszönöm szépen. Nem sokára el kell mennem, de lenne egy kérdésem, és majd a munkatársam feljegyzi a választ. Bilt úrral ma találkoztunk, meghallgattam önt is. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon elégedett vagyok a svéd soros elnökség munkájával, és gondolom nem vagyok egyedül ezzel. Lenne egy kérdésem Afganisztánt illetően. A választásokat illetően és az afgán társadalom változását illetően. A polgári és politikai résztvételről mit mondhatunk rövid és középtávon? Mi az iránya az intézkedéseknek, és milyen intézkedésre van szükség ahhoz, hogy a társadalmi változásokat elősegítsük? amelyeknek majd az lenne a végeredmény, hogy mi is elérhessük a saját céljainkat. Az az érzésem, nem tudom, egyetérte, hogy még nagyon kevés szó esik erről, és hogy túlságosan szűk értelemben értelmezik ezt. Önnek mi a véleménye ezt illetően? Köszönöm. Kollég Luzsin. Köszönöm. Luzsin kolléga, tessék. Ja, vielen Dank. Um... Köszönöm szépen. Nagykövet úr, köszönjük az ismertetőjét. Engedje meg nekem, hogy azt mondjam, hogy az ön optimizmusát én nem tudom szívesen fogadni. Ön azt mondja, olyan sok sikert értünk el? Milyen sikereket? Mondjon példát. Mit értünk el? Azt mondja, olyan sok közvetítést végeztünk pártok között. Milyen pártok között? Milyen közvetítést? Koffer kollégához csatlakozva, Szomália. Mi a céljuk Szomáliában? Egyszer azt mondta, az egyik cél az, hogy az átmeneti kormányt stabilizálják. Ez az interim kormány nem demokratikusan legitimizált, korrupt, nem élvezi a nép támogatását. A sáriát alkalmazza a katonaságban, a serjet egyre nagyobb mértékben alkalmazzák a nőket érintő peres ügyekben, és több nőt megkövet, megköveztek. Ez a céljuk, hogy egy ilyen régióban támogassanak egy kiképzési missziót? Egyszerűen felmerül a gyanú, hogy igazából itt más földrajzi motivációkról van szó. Tehát mi a cég Szomáliában? Mit akarnak elérni? Amit ha elérnek, azt mondja, hogy sikeres volt a misszió. Aztán azt mondta, hogy egy jó külügyi szolgálatot szeretne látni. Az mit jelent? Szerintem akkor jó egy ilyen szolgálat, hogyha demokratikus, és demokratikus ellenőrzés alá lehet vonni. De a svéd soros elnökség azt javasolja, hogy a tábornokoknak ne kelljen beszámolni a bizottságnak és a tanácsnak. Hát akkor hogyan szólhat bele itt például az Európai Parlament? Köszönöm. Thank you. Last colleague. Köszönöm. Az utolsó jelentkező, Zsemke úr, tessék. Bardzo chciałem podziękować i chcę się skupić na e, trzech sprawach. Köszönöm szépen, elnök úr a meghívottunknak is köszönetet szeretnék mondani. Több kérdésem lenne. Először is szeretnék gratulálni a svéd elnökségnek, ugyanis úgy gondolom, hogy az elmúlt hat hónapban komoly előrelépés sikerült elérni a biztonságvédelmi területen. És azt hiszem, hogy ez többek között jellemezte a svéd elnökséget, mégpedig az, hogy a svédek valóban egy nagyon pragmatikus megközelítést próbálkoznak alkalmazni. Sokat beszéltünk már a külpolitikáról, illetve védelmi politikáról, de tulajdonképpen a pragmatizmus az, amit számít. Ebben a kontextusban két kérdésem lenne. Először is, elmondanám azt, hogy egyetértek önnel az elemzését illetően a battlegroupokkal, a harci alakulatokkal kapcsolatban. Kicsit eh, furcsa helyzetben vagyunk, abban az értelemben, hogy nagyon sok ország van, amely vállalja azt, hogy részt vesz majd ezekben a harci alakulatokban, tehát elvisíkon van kötelezettségvállása részükről, de gyakorlatban egyetlen egy esetben sem láttuk azt, hogy bevetettük volna ezeket a harci alakulatokat, itt vagy ott megoldottunk volna konfliktust. Úgyhogy dönteni kell, el kell határozni, vagy olyan harcalakulataink vannak, amelyeket be lehet váltni, vagy akkor mondj ki, ez csak papíron létezik. Hogyha ez így van, papíron létezik csak, akkor nyugodt a lelkismeretünk, de ugyanakkor ez nem erősíti a világ eh, biztonságát. Úgyhogy azt hiszem szembe kell néznünk ezekkel a problémákkal, szembe kell néznünk azzal, hogy a harci alakulatok jelenleg nem működnek. A második kérdés, amelyet fel szeretnék tenni, Afganisztán kapcsolatos. Valószínűleg Afganisztánban eh, egyre fontosabbá válik majd a humanitárius cselekvés fellépés. Ez a polgári lakosságot érinti majd. Jelenleg eh, meg kell nyernünk a, a lakosságot, az fog eh, az ország részé élére állni, aki megnyeri majd a lakosságot. Úgy látom, most 1 milliárd eurónyi összeget szánunk Afganisztánra, viszont most arra lenne szükség, hogy egy eh, logisztikai mechanizmus, egy infrastruktúra épüljön ki, Oroszország és Kína támogatása nélkül ez viszont nem fog megvalósulni Afganisztánban. Tehát amikor polgári és humanitárius cselekvésről beszélünk Afganisztánban, mindenképpen Oroszországgal és Kínával is a közlekedés témájában egyeztetéseket kell folytatnunk. Köszönöm, megadom a szót a meghívottunknak. Köszönöm. Köszönöm ezeket az észrevételeket, megpróbálom ezeket a feltett sorrendben átvenni. Először is, ami a személyzetet illeti. A polgári oldalon, úgy, ahogy ön is mondta, így van, a tagállamoknak kell e, ezeket felajánlani. Azt hiszem, hogy itt a képzés területén sikerült előrelépni, annak érdekében, hogy a kapacitásuk és képzés szintjén a lehető legmagasabb szintet és lehetőleg egységes szintet lőjünk be Európában. Úgyhogy itt tartunk most. Viszont ami a pooling kérdését illeti, ezek összefogását a válságra adott válaszként bevetendő csapatok esetén, ezt megtettük egyébként Grúzióban, még mielőtt, Grúziában még mielőtt a misszió elindult volna. Tehát az erőforrások összevonása előzetesen beazonosított szakértők lennének tehát eh, készenlétben annak érdekében, hogy bevethessük őket, eh, kvázi előkészítve a nagyobb műveleteket, ugyanúgy, mint Grúziában. Ezek a nagyobb műveletek később következnek. Ami a halászati kérdést illeti, többen említették ezt, a dolog úgy áll, hogy a mandátum önmagában explicite nem tér erre ki. A mandátum, és ezt szem előtt kell tartani, és Mösszigászonynak is mondom, az Atalanta misszió mandátuma humanitárius jellegű. A világélelmezési program eh, hajóit kell kísérnünk. Katonai eszközökkel természetesen segíteni szeretnénk a szomáliai lakosságnak ezzel a művelettel. Azt hiszem, hogy a világélemezés program szempontjából százszázalékos a siker, egyetlen egy ilyen szállítmány sem tűnt el ez egyéves bevetés alatt. Úgyhogy az EU, önök is aktívan részt vesznek ebben, kvázi vezető szerepet töltünk be. Aztán a mandátumon belül jártam a helyszínen, önöket is arra buzdítanám, menjenek el, nézzék meg, miről szól ez a művelet. A helyszínen dolgozók egyéb illegális tevékenységekkel is szembe kell néznek. Emberkereskedelem, fegyverkereskedelem, ilyen típusú eh, jelenségekkel, és természetesen mindent megtesznek annak érdekében, hogy erről jelentsenek, és segítsenek az ilyen helyzetekben. Hogyha illegális halászati tevékenységgel találkoznának az Európai Unió vagy más országok részéről, nos, megvan a rendszer arra, hogy az illetékes hatóságokat erről tájékoztassák. De a mandátum jelenlegi formájában nem igazán hivatkozik erre. Persze, azért vagyunk ott, hogy humanitárius munkát végezzünk, de azért is, hogy a normál eh, szállítmányozásban segítsünk, és ide tartozik a normál halászat is polgári oldalról egyébként meg kell mondani, itt is erőforrás problémákkal küzdünk. Nem vagyok biztos abban, hogy minden fregattot és katonai bevetést sikerült erőforrásokkal lefedni 2010-re. Hogyha szeretnénk, hogy egy sikeres művelet legyen, akkor tenni kellene azért, hogy a megfelelő bevetés, berendezések, felszerelés, személyzet rendelkezésre álljon. Aztán a látogatásunkból az volt a benyomásunk, hogy a tengeri, illetve levegőből végzett megfigyelés, amely a misszió hatékonyságát növelte, nos, mindez nagyon fontos, ugyanis a jelenlegi technikákkal, technológia segítségével nagyon nagy műveleti területet le lehet fedni. Egyébként óriási ez a terület, kvázi Európa nagyságú. A levegőből nagyon jó képet lehet alkotni arról, hogy az egyes hajókkal mi történik, ideértve a kalózokat is, illetve az egyéb illegális tevékenységeket is. Úgyhogy itt ez a bevetés időszak alatt jelentősen javult. Mi Afganisztán, Pakisztán kérdését illeti, Afganisztán többen is említették önök közül. Ez az eu kapcsolatban. Sok következtetés le lehet ebből vonni. 400-as számról beszéltünk, ebben a határozatban 200 szerepet, aztán utána 400-re egészítettük ezt ki. Nem vagyok biztos abban, hogy ez a jövőre nézve jó modell lenne. Először is el kéne dönteni, mi az, amit el akarunk érni. Aztán ehhez igazítsuk majd a számokat, ezt követően. Ez az egyik konklúzió. A második az, hogy nem szabad a missziókat bevetni egészen addig, amíg nem vagyunk biztosak, hogy a tagállamok készek erre a bevetésre, a mozgósításra. Szomáliában is ezt láttuk, többen is említették ezt. Terveztük azt, hogy legyen egy ilyen misszió, de közben egy leltárt is kell készíteni arra vonatkozóan, mely tagállam ki az, aki készen áll a részvételre. Megkérdezték kikről van szó. Azt hiszem, hogy elég jelentős számú tagállam jelentkezett. Spanyolország áll az élen, ők a keret nemzet, tudjuk azt, hogy Franciaország djibouti nagyon aktív, ott van egy műveletük, és emellett több tagállam szerepel a listán, nincs előttem a lista, de talán magukért kellene, hogy beszéljenek, a, amelyek jelezték azt, hogy készen állnak, hajlandóak a misszióban részt venni. De térjünk vissza Afganisztán kérdésre, az EUPOL kérdésére. Nézzük, mi is az, amit az EUPOL-nak tenni kell. Nem az a feladatuk, hogy rendőrségi feladatokat töltsenek be Afganisztán nem kis területén Egyébként ez ebben válik el a többi NATO és egyéb tagállami misszióktól, hogy mi stratégiai szinten dolgozunk. A belügyminisztérium szintjén, a legmagasabb szinten dolgozunk, a miniszterrel annak érdekében stratégiai tanácsot adjunk arra vonatkozóan, hogy az afgánoknak hogyan kell a saját rendőri erőiket megszervezni és ez eddig eléggé sikeres volt. Természetesen nagyon messzire el kell jutni, és a sikertől még távol állunk, ezt önök is tudják. De vannak egyéb kihívások is, és ezeket szerettem volna megemlíteni, ugyanis önök is emlegették ezt. Az, hogy nincsen mondjuk munkakapcsolatunk van, de szerződéses kapcsolatunk nincs a NATO és az EU között. Ez gond. Van, aki az EU-pol, valaki az EU-pol biztonság kérdéseit emlegette. A biztonsági helyzet az egyik legnagyobb munkaerő felvételi akadály. Ez nagyon instabil a helyzet, és az isf e kell eh, egyeztetnünk ez ügyben. Ez az egyik. A másik az, hogy különféle PRT-kben veszünk részt eh, országszerte. Ezek eh, együtt kellene, hogy működjenek a rendőrségi misszióval, és ez is a helyszíni eh, megállapodásoktól függ, és ezek is időnként hibázzanak. Aztán az a kapcsolatban nem arról van szó, hogy ez a 320 rendőr, egyébként azt hiszem a svéd elnökség alatt eh, hozzátettünk még százat, tehát kb. 300-nál tartunk most, ami nem rossz, de az elképzelés az, hogy a trénereket képezik ki, nem az, hogy az egyes rendőrtisztek képzésével foglalkozzanak. Nem, mi a trénereket fogjuk képezni. Ez a feladatunk. Aztán, ami az afganisztáni kihívásokat illeti, Kár Bélt is utalt azt hiszem erre, néhány kulcóban eh, összegezném ezt, elnézést, hogyha ez egy kicsit homályos lesz. Local ownership, a helyi tulajdonosi szemlélet. Azt hiszem, hogy egyértelművé kell tenni az afgán hatóság felé, ez az ő országuk, és annak érdekében, hogy mi folyamatosan támogatni tudjuk őket, ehhez nagyobb elszámoltathatóságra van szükség, korrupció, emberi jogok területén, milyen értékeket képviselünk. És itt egyébként az afgán partnereink néha azt mondják, hogy az EU-nak következetesnek kell lenni itt. Az EU egységes hangon kellene, hogy beszéljen, mondjuk mi, de a tagállamok bizonyos korrupt hivatalnokokkal együttműködnek. Szerintem ezt nem kellene megengedni, és következetesen el kell utasítani az, hogy a már beazonosított korrupt tisztviselőkkel bármi közül dolgunk legyen. És ez az a pont, ahol EU politikát igyekeztünk megvalósítani. Ez helyettesíteni részben az egyes tagállamok bilaterális kapcsolatait. Tehát, hogyha jobb a koordináció, akkor erősebbek lehetünk, akkor, amikor az elszámoltathatóságról van szó, illetve a korrupció ellenes intézkedésekről Afganisztán kontextusában. További nagyon fontos szempont a koordináció itt óriási teendő vár ránk az afganisztáni politikára is vonatkozik. Nagyon fontos, tehát az amerikaiakkal, akik óriás erőt képviselnek, együtt működni. Akkor tudunk relevánsak lenni, interaktívak lenni az amerikaiakkal, hogyha együtt működünk. És ezt némi nem ilyen mértékben már sikerült elérni. A harmadik kérdés az ENSZ-nek az ereje. Ők képviselik az usa és az EU-t is, de Iránt, Kínát, Tadzsikisztánt, Oroszországot, Pakisztánt, Indiát. Így sikerül egy kalap alá venni. Azt hiszem ez is kulcs szó ENSZ a mi eh, munkánkban ott. A civil missziók finanszírozása, nos, nem a start-up alapból akarjuk ezt megoldani, ez a katonai missziókra van, és itt az Európai Parlamentnek is van szava. A a költségvetés illeti, meg kell bizonyosodni a felől, hogy a ö, ö, gyors ö, bevetése a ö, civil misszióknak biztosítva van. Ö, nem szabad, hogy ö, ha bevetési kiírelem érkezik, akkor emiatt ö, legyen ö, késedelem, ami az EAS-t illeti Defur kérdését. Már beszéltem arról a sémáról, amely jellemzi a tagállamoknak az álláspontját. Ezt kell tartalommal megtöltse Catherine Ashton a maga politikájával, az EDA-val kapcsolatban pedig egyesek ennek a fontosságát kisebbítenék a három éves költségvetéssel a Én azzal értenék egyet, hogy az EDA nagyon munkája hát olyan, hogy át kell alakítani a fő irányvonalát. A Lisszaboni szerződés erre jó eszköz. Azt hiszem, hogy végvettem a kérdéseket, de talán még vissza kell térni Szomáliára. A, az átmeneti kormány kifejezte azon óját, hogy kapjon segítséget. Az átmeneti kormány nem a semmiből jött létre, hanem a nemzetközi közösség tevékenységének az eredménye, a mediációnak az eredménye. Remélem, hogy ezzel kapcsolatban egyetértünk. Fenyegetik a szélsőségek többek között az elsőbb. Azt hiszem, hogy európai érdek megvédeni a nemzetközileg elismert átmeneti kormányt, vagy, ahogy Madame Versing mondhatja, visszavonulunk, és a szomáliak boldoguljanak, de szerintem ez nem szolgálná a nők, a gyerekek, vagy Szomália népének érdekét. Úgy kell eljárjunk, hogy ne okozzunk kárt hogyha úgy döntünk, hogy ezt az utat követjük, akkor nagyon fontos tudni, hogy hogyan képzünk. De hogyha meg van a képzés, akkor nem szabad, hogy az a rossz politikát szolgálja a nőknek a sária alapján való kezelése. Azt exportáljuk, amiben jók vagyunk. Szerintem ezt a kérdést meg kell kezelnünk, és a 27 tagállam így látja, az ENSZ is így látja, az USA is, és a legtöbb ember, legtöbb kormány, legtöbb állam a régióban szintén így gondolja. Együtt, nem egyedül. Van egy szerep, amit el kell játszanunk, ami vár ránk, Nos, ennyit az általános keretről. A mediáció, Lörzing asszony, nem azt mondtam, azt hiszem erről Kevin beszélt, hogy mi mediáltuk a sikert, vagy egyetlen sikeres lett volna a mediáció. Kidolgoztunk egy rendszert, egy elképzelést, egy mechanizmust, amelyel az EU jobb lesz a mediációban. Van EU külön képviselőnk gyakran, Grúzia, Afrika szarva, Szudán, Afganisztán. Őket támogatni kell a munkájukban, a mediációban, stb. Ezt próbáljuk itt Brüsszelben megtenni. Támogatni őket maguk helyzetében. Elnök úr, azt hiszem, hogy nem. Daf úr még feltett egy kérdést a védelmi miniszter vagy a külügyi tanácsal kapcsolatban, hogy ez hogyan a miniszterek tanácsa és a védelmi tanács munkája hogyan függ össze. Ez értelmezési kérdés, a jogi szolgálat talán szót kíván ezzel kapcsolatban. Mi azt próbáltuk elérni, hogy a védelményeket minisztereket bevonjuk a munkába lehető legnagyobb ö, mértékben, ö, strukturált kooperációba, ö, szolidaritási klauzula, ez egy második terület, ott a védelmi minisztereket be kell vonni, és az ő inputjuk igenis fontos a külügyi tanácsban. A második és harmadik pillért közelíteni kell a biűvel is itt kapcsolat van, de azt hiszem, hogy ez a vita kell folytatódjék. Harcolóegységeket sohasem használtunk Mondhatjuk, hogy ez nem papírtigris. A svéd ö, példa arra utal, hogy arcalacsiek felállítása nagyon hasznos volt a svéd katonai missziókban. Így sikerül a nemzeti védelmet nemzetközi feladatokra alkalmassá tenni. A biztonságot úgy lehet a legjobban elérni, hogyha külföldön biztosítjuk az ensz az EU-val, a NATO-val, és nem csak a védett területre koncentrálni. Nagyon jó módszer ez, de tény, hogy nem használták a harcolóegységeket, és ez egy ilyen szavahihetőségi kérdést vett föl vita indult, reméljük, hogy felhasználó baráti, barát esz, felszáll barát eszközé sikerül ezt a, tenni a jövőben. Elnök, köszönöm szépen. Fél perc Butikoffer kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr, ez elég is lesz, de lenne még egy utókérdésem. Nagykövet úr, Atalanta és halászat. Két dolgot mondott ezzel kapcsolatban, hogy a halászat védelme nem kifejezetten része a mandátumnak, de ugyanakkor a halászhajókat kísérik. Ezt kérem pontosítsa. Valamit változtatnak a mandátum megszövegezésén, vagy gyakorlaton, vagy hogy értsem ezt a választ? Um, the, the, um, thank you. I... Köszönöm szépen, talán nem volt teljesen világos, amit mondtam. Úgy gondolom, hogy a vita uh, még folyik arról, hogy a mandátumot hogyan kell végrehajtani. Uh, kell-e változtatni a mandátumon? Valamint a harmadik kérdés itt az erőforrások, amelyekkel rendelkezünk. Butikofer úr, nem tudom, hogy hallott hallotta-e azt az előadást, amit ebből Hudson tartott, a korlátozott, erőfesz, korlátozott erőforrásokról. Nem szabad a lényegi feladata eltérni, az a humanitárius feladat, a kísérés, és biztosítani a hajózást az Ádeni öbölben, ahol még sok feladat fel ránk. Hogyha a mandátumban bele lehet venni, hogy meg kell figyelni a, az illegális halászatot, és aktívabbnak kell lenni a legális halászat támogatásában, az jó lenne. De ugyanazt a vitát kell folytatni, mint Afganisztán kapcsolatban. Van-e megfelelő erőforrásunk erre? De mint mondtam, a helyszínen beszéltünk emberekkel, és hogyha óriási mértékű tevékenységről van szó, akkor is sikerül a mandátum szerint ellátni. Például az emberkereskedelem esetében felléptek, és megpróbáltak segíteni az áldozatokon. Mégpedig a mandátumon túl menően. Ez humanitárius akció, tény. De a parlament álláspontját jegyezzük a halászattal kapcsolatban. Kérdés, hogy a mandátumot kell -e módosítani, de kell tudni, hogy most mennyi erőforrásunk van. Elnök, köszönöm szépen a nagykövet úrnak, Skók úr, Olofszkók úrnak az információt, és a, választ, eh, eh, nagyon örülünk, hogy itt volt körünkben ma. További információ Strasbourgban január 18-án rendkívüli ülést tartunk Dungeon úr jelentéséről az Európai Biztonsági Stratégia végrehajtása a KBVP keretében. Ez utolsó ülés, ezért kellemes karácsonyt és boldog